So, liebe Kolleginnen und Kollegen, äh, wir fahren fort. Kedves kollégák, akkor folytatjuk a munkát. A következő nap rendi pontunk az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal ügyvezető igazgatói állására jelentkező jelölt, Madame Catherine Laniel meghallgatása. Szívből üdvözlöm Önt a Környezeti Bizottságban, nem ez az első alkalom, hogy itt van. De hát azért rendkívüli helyzet van. A pármai ö, ügynökségnek ő volt a vezetője az elmúlt öt évben, és 2011. július másodikán lejár megbizatása. A 178-as per 2002-es rendelet szerint az igazgató testület egy jelölt lista alapján az Európai Bizottság javaslatára egy nyílt pályázatot hirdet és javaslatot tesz, a parlament pedig el kell, hogy fogadja ezt a javaslatot. Meg kell, hogy mondjam, hogy az Európai Bizottság november 17-én úgy határozott, hogy Katrin zsesden eh, megbizatását további öt évre 2011. július másodikától meghosszabbítja. Egy vonatkozó levélben Dáli biztos november 25-én a szakbizottságnak ezt közölte, a szakbizottsággal ezt közölte egynézést. Ez a háttér tehát, és eh, a meghallgatás ez szerint történik, és ezt követően írunk a bizottságnak egy levelet. Ma a koordinátorok ülésén 15 órakor határozunk erről a levélről, viszonylag közel a ma délelőtti meghallgatáshoz. Mindannyian ismerjük, kedves kollégák, az eljárást, a biztosok meghallgatásából már ma délelőtt ugyanerre került tehát sor, és azt is tudjuk, hogy figyelnünk kell az időre. Ezért kérek mindenkit, hogy tartsa magát a szabályokhoz. Indítsuk a dolgot. Először Zseszen Lenuel asszony 10 percet kap, hogy elmondja a programját, legfontosabb célkitűzéseit és szándékát a következő öt évre. Öt követik a koordinátorok, két kör, körben a képviselők, a szakbizottság tagjai, és a végén pedig Zseszlen Laniel az, hogy még 10 percet kap. Ez egy ilyen pingpong játék, ami ezután következik, egy perc kérdés, két perc eh, válasz, 25 másodperc kiegészítő kérdés, egy perc kiegészítő válasz. És akkor, hogy be is tudjuk fejezni, kezdjük el. Megadom, és ezt Laniel asszonynak programja bemutatására az EFSZ a következő öt éve. Mr. Chair, honorable members of the European Parliament. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, mindig hálás vagyok, ha lehetőséget kapok, hogy az Európai Parlamenttel eszmecserét folytassak az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság munkájáról. Bár az a szabályozó alapszabályzatunk szigorúan előírja, hogy a, az élelmiszerlánc szélesebb körű társadalmi vitájába kell, hogy ágyazódjunk. Szeretném tehát ezt a kötelezettségemet teljesíteni. A parlamenttel való éves eszmecsere nagyon hasznosnak és konstruktívnak bizonyult az EFSA stratégiai fejlesztése során, és a mai meghallgatás is nagyon fontos mandátumon megújítása szempontjából, ahogy az elnök úr is mondta. A támogatósa mindig, mindig eh, nagyon fontos volt eh, az EFSA fontos munkájának elősegítésében és az európai állampolgárok védelmében. Ez év júniusában eh, egyértelműen jelezte szakbizottságok az EFSA munkája iránti érdeklődését, amikor elnökök Jó Lájnen úr Pármába látogatott. A látogatás igen támogató volt az EFSA alkalmazottai számára, és mindenki számára, aki az EFSA munkáját Európa szerte tevék, támogatják, és nagyra értékeljük a 2011-es költségvetésünket támogató hozzáállásukat is. 2010-ben két független felmérést kívántunk elvégezni az EFSA elmúlt nyolc évéről a legfontosabb stratégiai eredmények alapján. Először is azt kell megemlítsem, hogy az Euróbarométer felmérés, amely két héttel ezelőtt jelent meg, a fogyasztók élelmiszerrel kapcsolatos és élelmiszer kockázatokkal kapcsolatos érzékelését tartalmazza. A kulcsfontosságú eredmények alapján az európai fogyasztók az élelmiszert az él, ízléssel, élvezettel kapcsolják össze, és úgy érzik, hogy az EU élelmiszerbiztonsági rendszere megfelelően béz, védi őket. A fogyasztók kétharmada bízik az élelmiszerbiztonsági ügynökségek munkájában nemzeti és európai szinten. Az EU állampolgárok hisznek abban, hogy az állami hatóságok sokat tesznek annak érdekében, hogy az élelmiszer biztonságos legyen, hogy döntésüket tudományos bizonyítékok alapján hozzák meg, és hogy jó munkát végeznek az élelmiszerrel kapcsolatos kockázatokról a tájékoztatásban, és ez egy fontos fejlődés 2005-höz képest. A második felmérés azt vizsgálta, hogy, amelyet ezt az év elején fejeztük be, hogy az EFSA munkáját hogyan értékelik a legfontosabb érintettek, partnerek, ezek között az európai intézmények, a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Testületek, a kockázatkezelő kezelő intézetek és a média. Az EFSA ez szerint nyílt és átlátható szervezet, amely jelentős és igen kiváló minőségi tudományos tanácsadó munkát végez a döntéshozatal számára is. A szakértelme jelentősen hozzájárul a páneurópai tudás növeléséhez. Az EFSA ez alapján megbízható partner és olyan intézmény, amely jelentős mértékben járul hozzá a nemzetközi kockázat értékelő közösség munkájához. A az EFSA megbizatásának jelentős számú növekedése azt jelzi, hogy a kockázatkezelők bíznak a szervezetben. A koordinációs hálózatban elfoglalt szerepe az európai szakértők között és a, a hatékony kommunikációja segítségével egyre nagyobb közönséget ér el. Ezek nem a mi szavaink, hanem a partnereink és érdekelt felek véleménye. Elismerésre került az is, hogy az európai kockázatkezelő képesség a pénz, az önök és más EU intézmények által jóváhagyott pénzügyi támogatással növekedett. A válaszadók egyértelműen vélekedtek egy kérdéssel kapcsolatban, mégpedig arról, hogy a kockázatkezelős és a kockázat értékelés külön választása siker volt, idézem. A válaszadók soha nem kívánnának az EFSA-t megelőző időszakra visszatérni. De nincsen természetesen még itt az ideje annak, hogy dőljünk hiszen még egy sor olyan terület van, ahol tovább kell lépnünk. Nagyobb átláthatóság, nagyobb nyitottság a tudományos folyamatokban, világosabb, kevésbé technikai jellegű kommunikáció, és ezeket 2011-ben eh, és azt követően is nyomon kell követnünk. Ha most visszatekintek az EFSA létének első nyolc évéve, akkor azt hiszem bizonyossággal állíthatjuk, hogy általában véve az új európai élelmiszerbiztonsági rendszer az alapítók elvárásait teljesítette. Európa jelentős előrelépést tudhat magának a legfontosabb közegészségügyi területeken, amelyek az élelmiszerlánccal kapcsolatosak, szalmonella, BSE, a vegyi szennyeződések. Az EFSA munkájával jelentős mértékben hozzájárult ezekhez az eredményekhez. A munkájának teljesítése során az EFSA elfogadta, illetve alkalmazkodott a szabályozói változásokhoz és a kockázatkezelés igényeihez. Ez azt jelentette, hogy az EFSA munkaprogramjába jelentős változásokat kellett léptékében és természetében is érvényesíteni hozzá kellett járulni, és meg kellett felelni az egyre nagyobb tanácsadói igénynek, és 2007-ben 220 kérdést kaptunk az Európai Bizottságban, 2009-ben már 360-at, és 2010-ben már 900-at. A, a munka jelentős növekedése azt jelentette, hogy a, az ember és pénzügyi erőforrásokat is növelni kellett egymással összefüggésben, ezt megtehettük az önök támogatása alapján is. A költségvetési döntések, a hatékonyságból származó előnyök és a, a szakértők támogatása jelentős mértékben segített az EFSA munkáját. A szabályozói módosításokat 2002 óta folyamatosan hajtjuk végre, és jelentősen sikerült így a forrásainkat is növelni, amelyeket a szabályozott termékek értékelésére fordítunk, mint a, a növényvédőszerek, élelmiszer és állati tápadalékok, amikor az alapszabályot elfogad, alapszabályt elfogadták, akkor nagyon nehezen lehetett volna csak belátni, hogy 8 év múlva a tudományos eredményeink 70%-a az alkalmazásra fog vonatkozni, és a forrásaink 40%-át fordítjuk erre a munkára. Az EFSA munkaprogramja nagyon hasonlít az EMA és az Európai Vegyipari Ügynökség az ECA munkájához ebből a szempontból. Munkánk jellege is változott természetesen, hiszen meg kellett feleljünk az ágazati változásoknak és jogszabályoknak. Az EFSA már nem csak az emberi és állati vagy növényegészségügyi kockázatokat, hanem a környezeti kockázatokat is vizsgálja. Például olyan területeken, mint a GMO-k vagy a növényvédőszerek. Az EFSA nagyon fontos szerepet tulajdonít a környezetvédelmének és az európai élelmiszerlánc fenntarthatóságának. Ezen kívül egyre nagyobb mértékben nem kérik tőlünk, hogy ne csak a kockázatokat értékeljük, hanem azt is nézzük meg, hogy milyen egészségügyi előnye vagy hátránya van a környezetre nézve is. Az adat gyűjtésbe is jelentős, adatgyűjtésre is jelentős ráfordításokat biztosítottunk annak érdekében, hogy a kockázatértékelés biztosabb legyen. A források újraelosztása keretében reagálnunk kellett olyan fontos kérdésekre is, mint elsősorban arra, hogy hogyan lehet továbbra is foglalkozni a legfontosabb közegészségügyi kockázatokkal, mint a vegyi és biológiai szennyeződések és táplálkozásra kapcsolatos kérdésekkel. Ezzel párhuzamosan azonban eh, támogatnunk kell az Euró- a 2020-as európai eh, stratégia zászlóshajóit, amely az okos és fenntartható innováció. Ezzel kapcsolatban hadd mondjam el, hogy hogyan próbálunk ennek a kettős kihívásnak megfelelni. Négy lépésre gondolunk elsősorban. El, először a panelrendszer e, továbbra is érvényes és hatékonyan teljesít a kockázatkezelés során. Biztosítani kell azonban a fenntarthatóságát. Mivel egyre nagyobb számban érkeznek be kérvények, nagyon fontos az, hogy a szakértőink idejét rutinszerű értékelésekre is kell fordítani. Ezen kívül a a tevékenységünk során az éghajlatváltozása kapcsolatban is foglalkozni kell. Ezért egy tudós panel, tudósokból álló panelt kellett összeállítsunk, és modernizálni kellenek a, a munkáját. Ezért azt javasoljuk, hogy a jövőben ez a hosszú távú szakértelem legyen az, amely a legkomplexebb tudományos kérdésekkel foglalkozik, és olyan kockázatkezelési, kockázatbeszélési módszertan dolgozzon ki, amelyel a hatásokat is értékelhetjük. A második pont a tudományos szakértők munkájára nagyobb hangsúlyt kell fektetni. A az új szabályokat már a a nemzeti kockázatkezelő hatóságokkal együttműködve a növényvédőszerágazatban már alkalmazzuk, és hasonló modellt alkalmaz az EMA is. A harmadik az, hogy a tagállamok részvétele létfontosságú, akkor hogyha az EFSA egyre növekvő munkaterhét szeretnénk sikeresen teljesíteni. Egyre nagyobb szinergiákra van szükség az EFSA és a nemzeti te- tudományos tevéke- tevékenységet folytató szervezetek között, ez az ESZÁ-val kiadott éves szerződésekben is tükröződik. A, ez az összeg a, ezekben a programokban és szerződésekben felhasznált összeg 2007-ben 1 millió euró volt, 2010-ben már 8 millió. A tanácsadó testületen tárgyaljuk meg a további fejlesztési lehetőségeket. A tagállamokkal való együttműködés fejlesztésére szükség van, és a tagállamok együttmű, egyetértésével néhány nemzeti intézményre szeretnénk központosítani, akit, amiket úgynevezett kiválósági központoknak tekintünk a szakértelmük alapján. Ezzel az új felfogással úgy gondoljuk, hogy kölcsönös előnyöket tudunk kovácsolni, és segítheti az EFSA munkáját abban is, hogy hatékonyabban végezzük a az Európai Unió egészében a kockázat felmérést, és támogassuk a tagállamok nemzeti kockázatkezelő képességét. A 8 milliós beruházást azonban beruházási forrásokat lényegesen növelni kell. A negyedik pont az, hogy a kockázati kommunikáció integráns része a kockázatelemzési folyamatnak, és ez közös felelősség, közös felelősség a kockázatértékelők és kockázatkezelők között. Több kezdeményezésünk volt, de az új kommunikációs stratégiában, amit 2010-13-ra határoztunk meg, új kommunikációs elveket akarunk a hatékony hatás alapján kidolgozni, illetve érvényesíteni. A kommunikációs tevékenységben új felfogásra van szükség. A kommunikáció már nem pusztán a publikációt jelent, bár mindent továbbra is publikálunk, hanem proaktív kommunikációra térünk át legfontosabb területekkel kapcsolatban, amelyek relevánsabbak. Köszönöm szépen! Köszönöm, azt hiszem, hogy megkaptuk az üzenetet, és át kell, hogy térjünk a kérdésekre. Egyébként kifutunk az időből. Köszönöm szépen. Az első kérdés Fila Ajúzótól, az LPP-től e egy perc. Köszönöm szépen, elnök elnézést kérek, de elment a hangom. Köszönöm. Hadszonyom, önök az önök legfontosabb üzenete, küldetés az az, hogy tudományos munkát végezzenek a tagállamok számára. Ez egy nagy felelősség. Én elmondanám azt, hogy nagyon sok tanulmány nem független az ipartól, mert az ipar biztosítja a különböző adatokat, a magokat például a gémodosított szervezetek esetén ez olyan, mint a mint a futballban a bírót mindig elő lehet venni. Ez a vád elég súlyos, és ezt bizonyítani kell a vádat ön el tudta magyarázni nekünk, hogy milyen módon válogatják ki azokat a tudósokat, akik elkészítik ezeket a tanulmányokat, és milyen módon tudják garantálni azt, hogy valóban függ, az ipartól független tanulmányok eh, készüljenek. Ez a vád szerintem ugyanis nagyon súlyos, és mindenképpen meg kell védeni az ügynökséget ettől. Hogy válaszolhat, asszonyom? Köszönöm szépen, ahogy ön is említette, külső tudományos szakértőkre támaszkodunk, hogy készítsék el, illetve támogassák a tudományos véleményeinket. Az EFSA létrejötte óta van egy politikánk a független tanácsadók vonatkozásában. Ezt a politikát 2007-ben tovább erősítettük, és ennek alapja a hat pillér, az első a szakértőknek a kiválogatása, ahogyan is mondta, a különböző kritériumok alapján válogatjuk az átláthatóság, és biztosítjuk azt, hogy magas szintű szaktudások legyen, kockázatértékelésük, és hogy ne álljon fent érdekütközés az EFSA és a munkacsoport tevékenységek között tovább panelekben, bizottságokban, munkacsoportokban dolgoznak, tehát a kollektív szakértelmet is alkalmazzuk. Az EFSA sosem fogadja el egyetlen szakértőnek a véleményét, mindig kollektív munkáról van szó, 21-en vannak egy panelben. Aztán kialakítottunk egy olyan rendszert, amiben minden egyes szakértőtől elvárjuk, hogy minden érdekeltségét évente benyújtsa. Ezt nyilvánosságra is hozzuk a honlapunkon. És minden ülés előtt, attól függően, hogy mi a téma, egy külön nyilatkozatot kell tenni, hogy nem áll fenn érdekütközés attól függően, hogy mi ezeknek az átvilágosoknak az eredménye, a szakértő részt vehet, vagy nem vehet részt a munkában, vagy elnökként, vagy jelentéskészítőként vehet részt, vagy, vagy semmilyen módon. Emellett meghasztároztunk egy olyan politikát is, hogyha egy szakértő nem jelenti be az érdekütközést, és ezt fontosnak tartjuk, akkor különböző szankciókat alkalmazunk. Elnök, további kérdés nincsen, akkor köszönjük szépen. Tágmár Bérend. Now, there we are. Could, could... Na most megjött a hang, meg a mikrofont, köszönöm szépen. Telegrafikus stílusban a tudományos kiválóságot hogyan gondolja, hogy fejleszteni lehet? Különösen például az óvatosság elvét, amelyet az Európai Unióban figyelembe kell vegyük, és hogyan akarja az EFSA iránti véle bizalmat növelni, mert nyilván még ez nem azon a szinten van, ahol szeretnénk. Végül pedig a strukturális változásokról szól, a panelrendszerre tért ki. Úgy gondolom, hogy erre szükség van, bár nem vagyok biztos a panelrendszerben. Mit akar tenni a struktúraváltással, hogyha nem kapja meg azt a forrást, anyagi és emberi forrást, amire szükség van? pedig látjuk, hogy szükség van a változásra. Az utolsó dolog pedig a vélemény komplexitása, tudományos véleménye komplexitása. Thank you. Three questions in one minute, so. Köszönöm szépen, három kérdés egy percben. igaza van, amikor azt mondja, hogy a minőség alapvetően fontos. Nem csak a függetlenségről van szó, hanem az is, hogy magas minőségű vála- tudományos támogatást akarunk. Ehhez van egy minőségellenőrző rendszerünk, egy kockázatértékelő rendszerünk is. Nem csak Európában vagyunk értekeltek, hanem másot is, és a legjobb kockázatértékelési rendszereket alkalmazzuk, illetve dolgoztuk ki és végül, de nem utolsó sorban egy nagyon fontos munkát kezdtünk el, megfelelően kríneljük eh, a bizonytalanságokat is, és további kezdeményezéseink vannak ezen a területen. Tehát eh, megnézzük, hogy melyek azok a területek. Ez nagyon fontos az óvatosság elve szempontjából. Igyekszünk eh, a szervezeti felépítésünket is megfelelően alakítani, ezt minden évben 800 kérdelmet kapunk, akik szeretnének hozzánk jelentkezni, és úgy gondoljuk, hogy ez nagyon fontos. De nem csak a szervezeti struktúráról van szó, hanem külső konszulensekkel is dolgozunk, hogy a hatékonyságát javítsuk munkánknak. A szociális igényekkel kapcsolatban el kell mondani, hogy átfogó tudományos tanácsot akarunk igénybe venni. Ezt a Természetesen ez a közegészségügy, állategészségügy, emberegészségügy, növényegészségügy területén valósul meg, és valamikor a környezetvédelmi kockázati tanulmányokat, értékeléseket is készítettünk, illetve hogy az egyes intézkedések mennyire hatékonyak a ö, társadalom számára és igyekszünk arra is törekedni, hogy átfogó véleményt adunk, ezt is meg tudjuk tenni, de csak akkor, hogyha ez valamilyen szabályozási keretbe belefér. Elnök, további kérdés. A kérdés az nem annyira az EFSA kiterjesztése, hanem a tudósokra vonatkozóan vonatkozott mert előfordul, hogy a tudósok eléggé szűk látókörűek, és nem igazán adják azt az átfogó véleményt, amit mi elvárunk. Hogyan gondolja, hogy ön meg tudja nevelni őket, vagy hogy hogyan struktúrálják, illetve hogyan tudják átstruktúrálni az f n belül a változásokat úgy, hogy ne kelljen, hogy ne kerüljön sokkal többe? Válasz, úgy gondolom, hogy már elég sok erőfeszítést tettünk annak érdekében, hogy az átláthatóság és a és a nyitottsága megvalósuljon az eljárásainknak. Az EFSA-ba EFSA véleményébe vetett bizalom nem optimális, például a genetikailag módosított szervezetekkel kapcsolatban. Fontos, hogy nyitottabbak, átláthatóbbak legyünk, és megfelelő biztos véleményeket adjunk. De az EFSA kizárólag a tudományos kockázatvizsgálatot folytatja, és nem tudunk ennél tovább menni, mert akkor kockáztatnánk a kockázatkezelést és a kockázat feltárást. Hogy kez, elnök, köszönöm, Corin Lapás. Köszönöm szépen, elnök úr. Az én kérdésem az igazgatóasszonyhoz, asszonyhoz szól ugyancsak, és hasonló, mint amit Ajúzó asszony is kérdezett. Ön azt mondja, hogy nagyon sok erőfeszítést tettek, én ezt el is hiszem önnek, de a kérdésem nagyon egyszerű. A második mandátuma alatt áll-e szándékában összeilleszteni a fellépéseket, a tevékenységeket mindazzal, amit eltett. Úgy, hogy néhány az International Life Science Institute-nál, az IC-nél fontos munkájuk van, és ugyanakkor például az OGM panelban, itt gondolok Kipper úrra és Glitter úrakra, amikor azt látjuk, hogy a, az ISZ-nek a javaslatait nagyon nagy mértékben a guideline-okban átvették. Nem gondolják-e, hogy teljesen felül kellene vizsgálni az OGM, OGM ö, ö, panelt? és hát ha nem csak azért, hogy a kritikák megszűnjenek, hanem azért, hogy egy tényleges, kontradiktorikus, tudományos vélemény alakuljon ki, és a bizonytalanságokat is kezelni tudják. Ahogy említettem, az paneljeinknek, munkacsoportjainkban lévő szakértőket nagyon szigorú, átlátható, egyértelmű kritériumok alapján világítjuk át. Fontos elismerni, felismerni azt is, amikor az EFSA dolgozik, akkor figyelembe veszünk minden ö, fontos ö, tudományos ö, információt, független attól, hogy ez honnan származik. Ez jöhet a szakirodalomból, ö, konkrétan ö, benyújtott ügyekből, amit a kérelmezők nyújtanak be, iparágok által finanszírozott szervezetektől, és azt vizsgáljuk meg, hogy ezek relevánsak-e, illetve valóban tudományos vélemények-e. Azt biztosít, látjuk, hogy amikor az EFSA függetlenségéről beszélünk, akkor ne tévesszük szem elől azt is, azt sem, hogy jó tudományos szakvéleményre van szükségünk. Nem csak az a fontos, hogy a ö, tanácsunk az független legyen, hanem az is, hogy elismert véleményt mondjuk, olyat, amit a tudományos közösség elvég, elfogad, amit Európában és Európán kívül a kockázat ö, elemzők ö, elfogadnak, és ez az, amire törekszünk. Továbbá még hozzá tenném azt, amit Löpás asszony mondott, hogy az is fontos, hogy kontradiktórikus vélemények vagy nyílt viták legyenek. Különböző véleményt képviselő szakértőknek a véleményütköztetése fontos, és szeretnénk, hogyha meghallgatásokra meg tudnánk hívni szakértőket is, akik adott esetben ö, ipartól vagy ö, civil szervezetektől jönnek. Az a lényeg, hogy ö, tudom, megalapozott tudományos véleményük legyen, és ezt osszák meg. És hogyha ellentmondások vannak egy tudományos kérdés körül a társadalomban, akkor fontos, hogy ez a ö, tudományos EFSA munkában is megjelenjen. Elnézést kérek, igazgató asszony, de nem válaszolt a nagyon konkrét kérdésemre az INSZI-vel. Küper úr az OGM panelnak a vezetője, tehát egy nagyon felelős személy. Konkrét választ szeretnék kapni a kérdésemre. Legyen szíves. Uh, a tevékenységek, amelyekre ön utal, ha jól tudom, akkor ezek néhány évvel ezelőtt a egy anyagnak a kidolgozásával kapcsolatosak, ahol a kockázatértékelés, illetve a módszertannal foglalkozott a genetikailag módosított szervek esetében. Ezt részben a DG Research, tehát a Kutatási Főgazgatóság szervezte, ahol a Köper úr valóban, mint más szakértők is részt vettek ebben a munkában. Úgy gondoljuk, hogy ez egy olyan tevékenység, ami kétségtelenül hasznos a panel szempontjából, és az EFSA tudományos paneljének nem feltétlenül kell támogatni ezt a dokumentumot. Mások is részt vettek, és másokat is részt más véleményeket is figyelembe vettek, amikor ezt a módszertant kidolgozták. Merci beaucoup. Bart Stas, the next one. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm szépen. A bevezető észrevételeiben hallottunk az Eurobarométer kutatásról, amelyben rámutatott arra is, hogy a függetlenséget nagyon fontosnak tartja. És való igaz, hogy biztosítani szeretnénk, hogy ez a továbbiakban is így legyen. De a függetlenségét illetően egy hivatkozás történt arra hat ö, útmutatásra, ami 2007-esek. Ez elvéletben nagyon jól hangzik, de mi van a gyakorlatban? Mi történik ténylegesen, amikor egy olyan szakértő van, akit kér, felkérnek, hogy adjon egy véleményt, és kiderül, hogy az iparral is kapcsolatban áll. Vannak, amikor itt komoly érdekütközések vannak. Mi a, az, el, az elmélethez képest a gyakorlat? Erről tudná mondani valamit? So, um, mint említettem, nagyon egyértelmű, világosan meghatározott politikánk van az érdekütközéssel kapcsolatban, illetve az eljárási szabályzatunk is nagyon világos. Pontos definíciók vannak, hogy mi az érdekütközés, mi a politika, hogyan kell ezt megfelelően alkalmazni a napi munkában hogyha más szervezetek eh, vonatkozik eh, Európában és másút a világban is, megvannak ezek a küszöbök, eh, benchmarkok, és úgy gondolom, hogy elégedettek lehetünk, mert ez egy meglehetősen erős politika. Aztán megfelelően kell a kritériumokat el kiválasztani, hogy el tudjuk dönteni, hogy érdekütközés van-e vagy se. Azt kétségtelen, hogy erről lehet vitákat folytatni, és készen állok arra, hogy akár önökkel is erről beszéljünk. Az is fontos, hogy néhány év múlva, hogy ezt a politikát végrehajtottuk, három évvel azután, hogy elindítottuk, Palmában a delegációjuk, az ENVI delegáció meglátogatott minket, például az elnökei és az alelnökei a szakértői bizottságoknak nagyobb felelősséget viselnek, mint mások, ők jobban láthatóak is, tehát ővelük talán még egy kicsit még szigorúbbak vagyunk. Mindenképpen fontos az függetlenség, a semlegesség, és erre törekszünk, hogy nehogy valós vagy vélt értekütközés álljon fel, és már tettünk intézkedéseket e tekintetben, amiket alkalmazni fogunk jövőre is, amikor a paneleket megújítjuk. Ehm, Köszönöm szépen a választ. A konkrét kérdés az az volt, hogy a, előfordult el három év igazgatósága alatt hogy külső szakértőt nem engedtek egy feladat elvégzésére, mert a screening miatt kiderült, hogy olyan érdekei vannak, amely ezt gátolja. És akkor volt-e olyan, hogy egy szakértő saját maga mondta, hogy valamit nem akar elvégezni? Előfordult-e ez valaha is? Yes, indeed. Every... Így van, igen, igen, hetente fordul elő, hogy szakértőket kizárnak konkrét tevékenységekből, vagy azért, mert nem, nem lehetnek előadók, nem lehetnek elnökök, nem lehetnek jelentésírók, úgyhogy meg kell, hogy mondjam, hogy inkább az a kivétel, amikor nincs ilyen. De szerencsére azt is meg kell, hogy mondjam, hogy volt olyan is, hogy egy szakértő lemondott arról, hogy részt vegyen egy munkára, és utólag kiderült, hogy ez szerencsésnek bizonyult. És olyan is volt, hogy el kellett bocsájtanunk egy szakértőt a tudományos teljesítménye miatt és utána az addig elvégzett munkát is át kellett világítanunk annak érdekében, hogy biztosítható legyen, hogy nem befolyásolta semmivel a munkája. Um, I had a, a question um, about... Köszönöm szépen. A klónozással kapcsolatos kérdésem van, és azzal kapcsolatban, hogy hogyan próbálják a tagállamokban az élelmiszer normákat érvényesíteni hogyan szerzik be tőlük a tájékoztatást. A pénteken Nagy-Britániában azt mondták, hogy a klónozott hús fogyasztása biztonságos, és ez nagyon fontos a normák miatt. És ez természetesen saját hivatalának véleményi egy kicsit ellentmond, mert azt mondja ön, hogy nincsen, se, nincsen semmiféle bizonyíték arra vonatkozóan, hogy ne lenne biztonságos, ami nem ugyanaz, nem olyan határozott a fogyasztó szempontjából, pláne nem. A kérdésem az, hogy a tagállamokkal hogyan tartja a kapcsolatot ilyen kérdésekben például, és a, azokat az információkat, amik onnan érkeznek, hogyan vezeti be a saját döntéseibe. Hogyan, és hogyan látja a külön jogszabályalkotás szükségességet a klónozott állatokról. Köszönöm szépen a klónozás példájával élve, nagyon sokféleképpen tudunk együttműködni a tagállamokkal. Először is a bizottságot megkértük arra, hogy tudományos, taná, tudományos véleményt mondjon. Fókuszpontokat alakítottunk ki a tagállamokban, a e kérdéskörben a tagállamokban, hogy megkapjunk minden szükséges anyagot, szakértelmet, és meghatározhassuk, hogy ki a megfelelő szakértő a munkacsoportban a működéshez. Ez, az, ez nagyon fontos volt, hiszen önök is tudják, hogy nem sok információ, nem sok adat állt rendelkezésre e kérdésről, és ez kritikus volt. Fontos azt is elmondani, hogy az élelmiszernorma ügynökség támogató véleményét az EFSA tudományos véleménye is támogatta, megerősítette, Alapvetően ez azt jelenti, hogy a biztonságról semmi külön, semmit nem találtunk. Nem, a biztonság szempontjából nem találtunk különbséget a klónozott állatok és nem klónozott állatok tejében például. De fenntartásunknak adtunk hangot az állategészségügy és állat jólét szempontjából, mert ez nagyon fontos. Ez természetesen soha nem határozott nyilatkozat, mert nagyon sok bizonytalanság van e téren, és továbbra is nyomon kívánjuk ezt követni. A közelmúltban aktualizáltuk a tudományos alapokat, és várjuk már, hogy milyen eredménye lesz néhány, leg, néhány fontos kutatási projektnek a tagállamokban és az Európai Unióban, amivel csökkenthető ez a bizonytalanság e területen. És természetesen most semmiféle kötelezettséget nem vállalhatok egy jogszabályra vonatkozóan. Ez nem a mi hatáskörünk. Ezt nem is kommentálhatom, hogy megfelelő vagy sem, ez egy teljesen másfajta jogszabályt jelentene. Thank you. I think you've illustrated the point I was trying to... Köszönöm szépen. Valóban kulturális különbség van a tudományos véleményekben. Ugyanazokból a tudományos adatokból lehet azt mondani, hogy biztonságos, mi viszont azt mondjuk, hogy továbbra is nyoma lehet követni, de ennek alapján nem kell soha választ adni. Én nem mondom azt, hogy az ez vagy az rossz vagy helyes válasz, csak egyáltalán megérdemlik a fogyasztók a választ. Igen, azt hiszem, hogy azért mi adtunk a választ. Elmondtuk, hogy mi a jelenlegi helyzet és azt mondtuk, hogy további nyomon követésre van szükség nem csak a klónozásban, hanem minden tudományos véleményükkel kapcsolatban. Nem lehet sehol sem azt mondani, hogy ez határozottan biztonságos. Ha mi komoly szervezetként akarunk megjelenni, akkor, akkor tudomásul kell venni, hogy a tudomány is változik. És ami ma helyes, az lehet, hogy holnap már helytelen, úgyhogy legyünk szerények. Nem mindig könnyű éppen ezért az eredményeinket kommunikálni. Köszönöm, Kátika Liotá. Ja, dank wel. Eh, Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy eljött. Ön az egyetlen jelölt. És a kérdésem az, hogy eh, nyílt volt-e a pályáztatás, és hogy lehet az, hogy ön az egyetlen jelölt. Például azért van-e, mert nagyon nehéz körülmények vannak jelenleg az EFSA-nál a személyzet, eh, jelentős munkateher, és a kevés anyagi forrás mi magunk is eh, azon gondolkodunk, hogy hogyan lehet eh, ezeket a rendszereket a megfelelő forrásokkal ellátni ahhoz, hogy munkájukat eh, elvégezzék. Um, thank you for the question. I think um, this uh, hearing... Köszönöm a kérdést. Úgy gondolom, hogy ez a meghallgatás egy olyan folyamat része, amely teljes mértékben mutatja a jogszabályok hatását, ami szerint eh, az igazgató csak egyszer kérheti mandátumának megújítását, és ezért, ez a, ezért vagyok csak én jelöltként. Mert ha nem ez a helyzet lett volna, akkor nyilvános pályázatot hirdetett volna meg a bizottság. Szeretném jelezni azt is, hogy nagyon fontos látnunk, hogy egyre nagyobb a munkateher, de nem mondanám azt, hogy jellemző a helyzet. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ilyen fontos munkát végez, végezhetünk, és egyre nagyobb a megbizatások száma, mert ez azt mutatja, hogy jó, amit csinálunk, és fontos. De biztosítanunk kell azt is, hogy az EFSA továbbra is képes legyen arra, hogy a legfontosabb közegészségügyi kockázatokat is vizsgálja, a táplálkozással kapcsolatos kérdések, a szennyezőanyagok, stb. Nagyon fontos minden egyes munkaterület, de nem szabad elfelelkeznünk arról, hogy az EFSA alapfeladata a BSZ-vel, a fertőzőanyagokkal, táplálkozással kapcsolatos. Fontos, hogy tárgyaljunk önökről erről, és fontos, hogy biztosítsuk azt, hogy az ESZA egyszerre képes arra, hogy segítse a fenntartható innovációt, foglalkozzon a legfontosabb élelmiszerrel kapcsolatos közegészségügyi kérdésekkel, és ez engem lelkesít. Ja, ik stelde u ook een vraag over... Igen, amiatt is kérdeztem ezt, mert az EFSA el kellene, hogy gondolkodjon a vérrendszerek finanszírozási lehetőségéről, és a kérdés az, hogy hogyan kívánja ezt elérni, hogyan lehet ezekkel a rendszerekkel az EFSA függetlenségét garantálni. Well, here I would say um, that it is important Nos, a, a, a díjazás az úgy látom fontos. Uh, of EFSA, um, that I presented. Nagyon fontos, hogy, a, hogy további forrásokat kapjunk uh, munkánk elvégzéséhez. Tudatában vagyok annak is, hogy milyen nehéz a jelenlegi költségvetési légkör Úgyhogy nem, kér, nem kérném sem a, a díjak emelését, sem pedig a források növelését, de nagyon fontos, hogy kapjunk plusz forrásokat. Hogy, meg, hogy megfelelően tudjuk aztán mi is munkánkkal önöket, az önök munkáját támogatni, és védjük a fogyasztókat. Ezeket a forrásokat csak úgy kaphatjuk azonban meg, hogyha az EFSA, EFSA-nál díjrendszereket vezetünk be. Ez persze nem olyan rendszer, ami új lenne Európában. Vannak más EU ügynökségek is, ahol díjrendszerrel dolgoznak, mint az, az Európai Vegyészeti vagy Gyógyszeripari Ügynökség. És ha egy rendszert így, és ezt meg lehet úgy szervezni, hogy ne veszélyeztessük az ügynökségek függetlenségét. Köszönöm szépen. Az EFT-től úgy látom senki. Akkor nézzük a második kört. Renate Zomer. Ah, köszönöm szépen. Köszönöm, hogy eljött a health claim-mel kapcsolatos kérdésem. Az EFSA-nak jelenleg több mint 40 ezer egészségügyi kérvényt kell megítélnie. Fokozatos a, megny- a publikálási terv, de most azt hallottam, hogy egyszerre jelenik meg a teljes fritka, ami helyes és versenytechnikai szempontokból. Tudja-e már, hogy mikor eh, lesz erre mód? A másik kérdés, az EFSA a díjakat akarja, az értékelési díjakat akarja emelni. Úgy gondolom, hogy a, a health cream értékelésére is vonatkozni fog-e? fog. Vajon a KKV-knak az igényeit, eh, lehetőségeit figyelembe tudják-e venni, hiszen a, eleve már nagyon nagy terheik vannak, és hogyha most ezeket a díjakat még emelik, akkor az további terhet jelent. Egyáltalán olyan lesz -e, hogy elviselhető legyen még a megemelt díj. Ez már kiegészítő kérdés, szól közben az elnök. Jó. Thank you. You're right in saying that uh, we received quite a... Elég sok uh panaszt kaptunk 2006-ban az egészségügyel kapcsolatban, 2008-ban ezeket értékelnünk kellett. Már három véleményt kiadtunk, és most véglegesítjük a munkánkat, kivéve a botanikai kérdéseket, ez jövő júniusra várható, úgyhogy a bizottság majd egy javaslatot tudjon készíteni a mi tudományos véleményünk alapján. Csak szeretném megemlíteni, hogy továbbra is csomagonként adjuk ki ezeket a véleményeket. Abban igaza van, hogy azt mondja, hogy továbbra is kapunk kérelmeket, nem csak a 130-as cikken keresztül, hanem a rendszeren keresztül is 400 megkeresést kaptunk a 13.4-es és a 13.2-es pont alapján. Ez is nagyon fontos, és azzal kapcsolatban, amit mondott a gyakán a rendszernek, bízom abban, hogy ez is benne lesz a bizottság által készítendő megvalósíthatósági tanulmányban. Ja, meine äh, weitere Frage ist... A másik kérdésem az értékeléssel kapcsolatban, ha jól, émne, ha jól emlékszem, akkor emelték az alkalmazottak számát. A, a 40 ezer igény értékelésénél akkor mi fog történni az ott dolgozókkal? Csökkentik a létszámot, vagy, a, vagy úgy gondolja, hogy meg kell tartani a jövőbeni feladatok miatt? Amikor csatlakoztam ehhez a szervezethez, nagyon sokan azt mondták, hogy ez nem szerencsés, mert 2007-2008 lesz az a két év, amikor nagyon sok lesz a munka az EFSA-nál. Be kell valljam, hogy minden évben növekedett a munka, tehát még egyáltalán nem fejeztük be a 13.1-es cikk értelmében végzendő munkánkat, és átfogóban foglalkozunk a táplálkozással kapcsolatos kérdésekkel, és folyt, továbbra is kapunk új megkereséseket, kérelmeket, és tudjuk, hogy a 13.1-es pont alapján az ipar és egyes vállalatok lehet, hogy ismételten meg fognak keresni, és benyújtanak új kérelmeket. És végül, de nem utolsó sorban, a táplálkozással kapcsolatos kapcsolat kérdések, veszélyek továbbra is kiemelt helyen szerv, szerepelnek. Éppen ezért fontos, hogy fenntartsuk a ezt a lehetőségünket, hogy adjunk szakvéleményt, amikor kockázatkezelésről van szó. Kriton Azinis, köszönöm szépen. A Az anyag ekvivalenciáról szeretnék kérni. Ez egy olyan elv, amelyet jelentősen bírálta a tudományos közösség. Tehát, hogy a genetikusan módosított szervezetek alapvetően felválthatják a hagyományos organizmusokat. Nos, tudjuk ugye, hogy más hatásuk van az aminosavakra, a vitaminokra, stb tervei szerint mi lesz ezzel? Ezt az elvet mivel a, fel akarja váltani valamivel, és ha igen, mivel? Uh, uh, Igaza van, jogosan mondja azt, hogy uh, egy külön kockázat értékelő rendszer dolgoztunk ki a GMO-k esetében, és nem lehet mondjuk egy növényt úgy értékelni, mint ahogy egy konkrét vegyi anyagot vizsgálunk. Tehát itt össze kell hasonlítani a GMO növényt a hagyományos növényel. Az természetesen aggaszt minket, hogy ezt a módszert vannak, akik megkérdőjelezik, annak ellenére, hogy a világon mindenütt elismerik. És fontos, hogy nyitottak legyünk a vitára, illetve ennek a kérdésnek a megvitatására, és a tudományos szakembere, és valamikor tudományos szakértők kérdőjelezik meg a módszert. 2011-ben azt szeretnénk tenni, hogy amikor véglegesítjük a táplálék és a ö, takarmány területen ezt az anyagot, akkor különösen az összehasonlítási részre vonatkozó részeket akarjuk megválasztani. És egy tudományos munkacsoport akarunk létrehozni a tagállami szakértőkből, iparákból, nem kormányzati szervezetektől származó szakértőket, hogy vitassák meg az ekivalencia kérdését. Átláthatóak és nyitottak kívánunk lenni. Tehát az a vita, ami már a társadalomban létezik, ezáltal bekerülne, és a szakértők is megvitatnák ezt, és akkor majd nagyon szívesen adok jelentést erről a témáról. Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban a, az EFSA személyzetét értő kritikákat figyelembe véve, elfogadja azt, hogy se pozíciót, ami közvetlen vagy közvetetten a biotechnológiával, illetve iparággal függ össze, nem fognak elvállalni? Rám gondol személy szerint? Igen, volt a válasz. Én nem kívánok GMO vállalathoz vagy szervezethez csatlakozni. Ez fontos emlékezni arra is, hogy az EFSA-nál valamennyien a személyzeti szabályzat alá tartozók, ugyanúgy, mint ahogy az Európai Bizottság vagy egyéb intézmények dolgozói és a szerződésünk lejártát követő két évben korlátozottan dolgozhatunk csak, illetve biztosítani kell, hogy ne legyen összeférhetetlenség. És nem hinném, hogy GMO-val foglalkozó vállalathoz kerülnék, egyébként az kompetenciáim sem predestinálnak erre. Igen, ezt jó hallani. François Grostet. Si, alors... Euh... Köszönöm szépen. Sokat beszéltünk a munkáról, a transzparenciára, az átláthatóságra, az érdek ütközésekről, beszéltünk arról, hogy külsős szakértőket alkalmazunk, és ez a kérdés, tehát eh, meg egyelőre nincs napi rendben, mert akkor emelni kellene a költségvetést, és tudjuk, hogy ez milyen problémákat okoz. Nos, a kérdés az, hogy van tényleges felmérés, tehát érd, felmértek-e a forrásokat, és mire fogják ezeket költeni? A másik kérdés, amit a kolléganőm föltett, az élelmiszer kereskedelemről, nagyon sok fogyasztása alkalmatlan terméke kerül a polcokra, kerül a piacra, hogy van -e erre vonatkozóan egy valamilyen stratégia a rendőrségi vagy egészségügyi szervezetek által a különböző tagállamokban annak érdekében, hogy ezt a jelenséget feltartóztassák. Uh, uh, Köszönöm szépen, amit az első kérdéssel kapcsolatban mond, ez igaz, alapvetően úgy gondoljuk, hogy meg kellene a belső tudományos kapacitásunkat erősíteni, ez azt jelenti, hogy több tudományos munkatársat felvenni az EFSA-ba, de nagyon nehéz a gazdasági pénzügyi helyzetünk. Azzal is tisztában vagyunk, hogy az élelmiszerbiztonság, táplálkozásbiztonság nagyon fontos a fogyasztóknak, a képviselőknek is, tehát biztosítanunk kell, hogy hogy kellő pénzalapokkal rendelkezzünk, és a közegészségügyet eznek meg tudjunk felelni. Ha tényleg akarunk foglalkozni ezekkel a kihívásokkal, illetve a növekvő megkereséssel, akkor meg kellene duplázni a munkaerőállományunkat ezen a területen. Ez körülbelül 120-150 dolgozó jelenleg. Ez nagyon soknak tűnik, de ha más Európai Uniós ügynökséghez hasonlítani akarunk, mint például az Európai Gyógyszerügynökség, akkor azt kell mondani, hogy ezekhez képest mi nem vagyunk túl sokan az mezőgazdasági és élelmiszeri ágazat Európában az elsődleges ágazat, és ezért gondolom, hogy a táplálék az nagyon fontos, az élelmiszer fontos az életünkben. Ezért az elkövetkezendő öt évben fontos lenne növelni az EFSA-nak a költségvetését mintegy 50 millió euróval. Ez nem egy túlzott növekedés, hogyha figyelembe veszük azt, hogy milyen teljesítményt is nyújtunk. Font és hogyha figyelembe veszük, hogy mennyire fontos életünkben az élelmiszer, illetve ez az ágazat mennyire fontos. Azzal kapcsolatban, amit mondott a ahogy említette, tehát a, kö, a kockázat kezeléssel, illetve a hatósági feladatokkal kapcsolatos az ellenőrzések tekintetében azt mondhatjuk, hogy ha megkérnek minket, akkor tudunk támogatást nyújtani, hogy felismerhető legyenek, hogy melyek azok a kérdések, amelyek a leginkább előtérbe kerülnek odafigyelünk a nem szabályozott termékekre is, hogy megpróbáljuk korai felmérni, hogy milyen kockázatokat rejthetnek ezek Európa számára, ugyanis nagyon fontos kereskedelmi partnerek is vagyunk Európa a világ különböző részein. Euh, az első kérdést illetően ön azt mondta, hogy azt szeretne, hogy 50 millióval növelnék a költségvetés annak érdekében, hogy jó körülmények között tudjanak dolgozni. Nos, hogyha nem adják meg önnek ezt az összeget, mert tudjuk, hogy nagyon szoros költségvetés év következik, lehet, hogy a következő években ez megtörténik, de jelenleg ez nem nagyon lehetséges. Ha mennyiben nem kapja meg, el fogja tudni látni a feladatát megfelelő módon? I think if if it doesn't happen, and it, it's of course difficult. Persze nagyon nehéz a kérdést megválaszolni, hiszen pessimista megközelítésre egy kicsit, na de mégis. Akkor azt kellene megnézzük, hogy mi a prioritás. Vagy azt mondjuk, hogy a legfontosabb az az, hogy időben teljesítsünk, anélkül, hogy a mm, kérelmezőkkel párbeszédet folytatnánk, és akkor a forrásokat át kellene helyeznünk a mm, az élemezéssel kapcsolatos kérdésekről, a, a szennyezőanyagokról, a táplálkozásra. Vagy azt mondjuk, hogy nem, tartsuk fenn a képességünket a területen, mert ez befolyásolná leginkább az élelmiszerbiztonságot, és akkor azt mondanánk, hogy a kéremezőkkel kapcsolatban továbbra is viszonylag rossz minőségű interakciónk maradna. Ezt Eszter. Igen, köszönöm szépen, Eszter de Lange. Köszönöm szépen, nagyon sokat hallottuk már a több forrásról, több alkalmazottról. Meg kell, hogy mondjam, hogy nem igazán hat meg ez, és az, hogy mennyire megfémlelítenek minket azzal, hogyha nem kapjuk ezt meg, akkor nem tudjuk megvédeni az európai fogyasztókat. Ami hiányzik, az az, hogy hogyan le, a központi kérdés, hogy hogyan lehet a az eljárások javításával javítani az EFSA munkáját. Ehhez nem kell plusz forrás. Például a kommunikáció és együttműködés javítása a pályázókkal, vagy a, az egészségügyi tanúsítványoknak a, a kérése. Ezek nagyon lassú folyamatok, különösen a KKV részére, és a végén igent kapnak, vagy nem, és sokkal egyszerűbb lenne felhívni őket, azt mondani, hogy tökéletes 95%-ban jó a dokumentum, Információ erről meg arról hiányzik. Adja meg. És így nem az lenne, hogy igen vagy nem a végén, és hogyha nem, akkor a, az, az ezeknek az embereknek megint időt és pénzt kell pocsékolni, és újra eljár, e, elindítani az egész drága folyamatot. Ezt hogyan kívánja javítani? Fontos azért látni, hogy nem csak igent vagy nemet mondunk, és igenis van interakció de hát ugye jelentős számú, igen, nagy számú pályázat érkezett meg, és nyilvánvalóan a párbeszéd minőségét a források ezért befolyásolják. Ugyanakkor az is fontos, hogy nem csak a támogatást kérjünk, anélkül, az örök támogatását kérjük anélkül, hogy ne próbálnánk meg magunkon segíteni. Nagyon fontos projektek voltak, és megpróbáltuk a hatékonyságunkat a munkaeljárásokat egyre hatékonyabbá tenni. Annak érdekében, hogy a forrásokat a lehető legjobban felhasználjuk. Nem akarok szükségszerűen, szükség, szükségszerűtlenül félelmet kelteni persze. De minket nem úgy támogatnak, mint más ügynökségeket az EU-ban akik hasonló számú kérelmet dolgoznak fel. Mint mondtam, 800 évente, és fontos ezt e- látni, és azután dönteni, hogy hova rakjuk a forrásainkat. Attól függően, hogy hol vannak a prioritásaink. De az EFSA az önök szolgálatában áll, és amit kérnek, azt teljesítjük, de fontos azért, hogy nyíltan beszéljünk, és lássák, hogy jobbat szeretnénk tenni, többet, különösen a pályáz a, a kérelmekkel kapcsolatban, de ennek már vannak hatásai a forrásokra. Hát ez azt hiszem akkor a csuktojás kérdésévé kezd alakulni. Mivel ennyi kérelem van, mivel nehéz jelenleg a költségvetést növelni, önök ismerik a saját eljárásaikat a legjobban, hol akarja pontosan javítani? Ez volt a kérdésem. És hogy, hogy meg is tudja-e tenni? Így van, hát meg akarjuk tenni, hajlandóak vagyunk már, nagyon sokat tettünk 2011-et, 2011-ben jobban szeretnénk az organigrammal is jobb reagálni a változásokra. És akkor esetleg egy tímet, task force-ot, vagy akárhogy is lehet nevezni, felállítani egyfajta helpdeskként, ez pontosan a, a kéremezőkkel való pályá, kommunikáció javítását szolgálná első lépésként. Aztán egyre több munkával próbáljuk a, a meglévő párbeszédet is javítani. Így van, hát csináljuk, akarjuk és folytatjuk. Köszönöm, Krisztina Gutierrez. Muchas gracias. Köszönöm szépen, hölgyem, hogy itt van. Szeretem, ahogy válaszol a feltett kérdésekre, mert a válaszai mindig a tudományra alapoznak, és nem hagyja magát elérzékenyülni a kérdésektől. Spanyolországban nagyon aggódunk a marokkói termékek eh, importja miatt, amelyik az ellenőrzött rovarítószerek ellenőrzése nélkül történik. Mivel, hogy Európa nem ellenőrzi az import kvótákat, tudjuk nagyon jól, hogy rengeteg mennyiségben vannak nem ellenőrzött termékek. Mit tesz ön, és mit tesz az EPSA annak érdekében, hogy ellenőrizze ezeket a termékeket, amelyek bejutnak Európába, és bekerülnek az élelmiszerpiacra? A második kérdés. Rendelkezik információkkal arra vonatkozólag, hogy milyen módon szeretnének kevesebb rovarírtószeret használni a jövőben the first question which is related to import. Az első kérdéssel kapcsolatban, ami az importot érinti, mint önök is tudják, nem feladatunk az import ellenőrzése. Mindazonáltal most már eléggé szokásossá lett, hogy a bizottság felkér bennünket, hogy adjunk tudományos segítséget minden olyan esetben, amikor valamilyen termék bekerül az európai piacra, és ahol azonosítanak problémákat vagy szennyezőanyagokat. Így 2007-ben reagáltunk és adtunk támogatást, és kidolgoztunk egy külön eljárást, ami lehetővé teszi számunkra, hogy néhány nap alatt gyors véleményt, tudományos véleményt adjunk a kockázat értékelőknek, amikor sürgősségi eset van. Ez volt a melaninnal, talán emlékeznek, vagy a nikotinnal, ami a kínai gombában volt. Ugyanezt alkalmaztuk az Írországból beérkezett szennyezett élelmiszerekkel, és ez nagyon hasznos volt ahhoz, hogy a közegészséget védjük és a nagyobb válságokat elkerüljük. A GMO-k esetében szerintem nem lehet általános választ adni a kérdésre. Minden egyes esetet, minden egyes módosított szervezetet külön kell megvizsgálni. És ezeket, mint említettem, úgy azért fejlesztik ki, hogy éppen a ö, rovarölőszerek felhasználását csökkentsék. És az Európában lévő jogszabályok olyanok, hogy tájékoztatást kapunk, de nem kapunk ö, felkérést arra, hogy ezt a kérdést konkrétan elemezzük. Tehát hatékonyságot vagy potenciális előnyöket nem vizsgáljuk a GMO-k esetében lehet, hogy a jövőben ez meg lesz, de egyelőre nem így van. Van a más területen ilyen, van például az élelmiszer atalékanyagoknál, igen, a rovarírtóknál is, de eddig e, a GMO-k esetében ilyen feladatunk nincsen. Még egy kérdés, nem tudom, hogy erre tud-e válaszolni. Ez azt jelenti, ez azt jelenti, hogy ön nem felelős az import termékek felett, azok a termékek, amelyek bejutnak például a mediterrán szabadkereskedelmi zónából, azokat nem ellenőrzik önök? Nem gondolja az, hogy kellene, hogy legyen egy hatóság, amelyik ellenőrizni fogja ezeket a termékeket, amelyek tömegesen fognak beáramlani Európába a dészak-afrikai országokból? Um, Igen, úgy gondolom, már jelenleg is jelen vagyunk az élelmiszerágazatban, csak úgy, mint más ágazatban a globalizáció következtében ez, amit ön is említ, és nem csak az EFSA-ra tartozik ez, hanem mondhatom, hogy az európai élelmiszerbiztonsági rendszert érinti ez, és nagyon sok mechanizmusa van ennek a rendszernek, testületek, szabályok, amelyek az ellenőrzéseket végzik, és biztosítják azt, hogy a termékek, amik az európai piacra kerülnek, azok ne legyenek negatív hatása az egészségre, illetve a fogyasztó egészségére. Ahogy ön is mondta, az, ha az EFSA-ra gondolok, akkor azt mondanám, hogy kialakítottunk egy rendszert egy nagyon kis csapattal, amelyben igyekszünk megvizsgálni azt, hogy mi történik a nem szabályozott termékek területén, és biztosak szeretnénk lenni, hogy képesek leszünk a potenciális veszélyeket korai szakaszban beazonosítani. Azonban még egyszer mondom, ha valami történik, akkor segítjük az Európai Bizottság kockázat elemzőit, ami lehetővé teszi számukra, hogy aztán intézkedéseket hozzanak és megvédjék a fogyasztókat. Um, as I'm sure you know, there are two epidemics. Köszönöm szépen a, az egészségügyel kapcsolatban, közegészségügyel két olyan betegség is van, amely rendkívül fontos a gyerekek szempontjából, és az egyik az elhízás, a túlsúly, a másik pedig a diabétesz. A gyermekek és talán a szülőket is eltávolítják a jelenlegi szokások az egészséges táplálkozástól. Az EFSA vajon hogyan tud ennek az ösztönzéséhez hozzájárulni, tehát az egészséges táplálkozást hogyan tudja erősíteni, és hogy mindenki ezt kövesse, hiszen úgy gondolom, hogy ezt fel kellene tárni, ezt a területet, azzal együtt, hogy nem, tudom, nem tudnám megmondani, hogy a forrásokat honnan vegye. Uh, Így van, jelentős szerepünk van a táplálkozás, az egészséges táplálkozás erősítésében a megbizatásunk szerint is, és továbbra is tudományos véleményt próbálunk és tanácsot is a kérdésekkel kapcsolatban adni. Annak érdekében, hogy az illetékes vezetők a leghatékonyabb közegészségügyi intézkedéseket hozhassák nem csak az egészségügyel kapcsolatban, hanem a, az étkezési összetevőkkel kapcsolatban, például a makronutrienseknél. Kidolgoztuk annak a módszertanát, hogy hogyan tudjuk, tudják a, módsz, a tagállamok mindezt tápanyagokra lefordítani, mert ugye, illetve a tápanyagokat ugye lehet élelmiszerre lefordítani, mert nem tápanyagokat eszünk, hanem ételt és egyetértek önnel, hogy továbbra is támogatást kell nyújtani a tagállamoknak etéren. Jó. Ha más nem kér kérdést, akkor szávator. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Hölgyem, ahogy észrevette a számos kérdésből, ez a szakbizottság nagyon nagy érdeklődéssel követi az EFSA működését, és pont ma reggel egy mezőgazdasági témával kapcsolatos anyagot szavaztunk meg, Berlátó kolléga dolgozott ezzel, amelyik nagyon fontos szerepet szán az EFSA-ra, amikor is az élelmiszerbiztonsági kockázatok felmérésében kell eljárni. És azt mondja, hogy ehhez hasonló nemzeti szervezeteket kell létrehozni a tagállamoknak azért, hogy együttműködjenek az európai ügynökséggel. Olaszországban a törvény előírt egy nemzeti ügynökség létrehozását, de ez még nem jött létre. Én nem akarom öntől azt kérni, hogy bírálja vagy véleményt alkosson egy tagállamnak a jogalkotásáról. Egyszerűen csak egy technikai véleményt szeretnék az ön tapasztalata alapján. Egy nemzeti ügynökség, amelyik együttműködik a, az Európai Ügynökséggel, ez hasznos lehet, vagy miben látja ennek a működésnek a lényegét? Köszönöm szépen, látható, hogy nagyon különböző rendszerek vannak a különböző tagállamokban, és hogy ön is mondta, 10 vagy 12-nek megvan a saját élelmiszerbiztonsági ügynöksége, és az ide kapcsolódó kockázatértékelő elemző testületei fontos, hogy ezek hatékonyan tudjanak együtt dolgozni. És talán éppen azért, mert Olaszországot említette, elmondhatom, hogy nagyon szoros együttműködésünk van Olaszországgal. Ez az egyik olyan tagállam, ahol a legaktívabb ö, szervezetek vannak, és vannak a beszerzési projektjeink a kockázatértékelés területén. Ez azt mutatja, hogy nincsen olyan intézményi modell, hanem az a fontos, hogy az akarat legyen meg a tagállam részéről az együttműködésre, hogy ne legyen kettőződés, hogy szinergiát használjuk ki, és hogy valamennyien a közegészségügy érdekében dolgozzunk. Oké, okay. dann kommen wir zur dritten Frage. Jó, akkor jön a harmadik kör. Függetlenek nincsenek. Az ECR-től nincsen senki, úgyhogy a követ, a zöldek teszik fel a kérdést. Igen, köszönöm szépen, beszéltünk már a szakértőkről, a függetlenekről, a kockázat értékelőkről. Itt ülök ön mögött, ne haragudjon. A legutolsó alkalom, amikor igent mondott egy tudományos értékelése az korábban értékelt genetikailag módosított szervezetekről szólt, és akkor azt mondták, hogy nem valószínű az allergiakeltés, a toxicitás módosulása, pedig mindegyünk tudjuk, hogy az 1 plusz 1 plusz 1 a toxicitásnál sokkal nagyobb, mint hogyha, mm, tehát a 4 1 az sokkal több, mint a 4. Azon kívül nem kértek további tesztet a 42 napos csirke, hát a 42 napos csirkékre vonatkozó tanulmányozásnál, amikor ezeknek a táplálásáról volt szó, szóval ez egy nagyon furcsa dolog. Aztán a, a környezetre, a véletlen tárolókiborulások, stb. túlfolyások hatásáról sem kértek további kutatást. Köszönöm szépen! A bizonytalanságok és az a tény, hogy néha a valószínűtlen szót használjuk. Nos, ezzel kapcsolatban azt kell tudni, hogy amit mondunk, azt az alapján tesszük, amit a tudomány jelenlegi állapota alapján és a tudományos ismeretek alapján mondhatunk, illetve a, a megkapott adatok alapján. Persze biztosítanunk kell azt, hogy a piacra kerülést megelőzően végezzük el a kockázat felmérést, és aztán nyomon is kövessük a kockázatot. Például az előrejelzett hatást az úgynevezett postmarket monitoring rendszerben is nyomon kell követni. Tehát a piacra vitelt követő rendszerben is, és erre kaptunk megbízást az Európai Bizottságtól. A bizottság azt el, hogy az EFSA minden évben egy olyan tudományos jelentést adjon ki, amelyben értékeli a tagállamokból megkapott adatokat és a genetikailag módosított termékeket előállító vállalatoktól, hogy tudják, vagy tudjuk, hogy valóban mi az, amit történik, van-e előrejelezhető hatás, és a potenciális hatások azok valóban valóságá váltak-e vagy sem. Ami a táppróbákkal tartozik, nos, különböző útmutatókat fogalmaztunk meg, és mondtuk, hogy bizonyos körülmények között az első lépésekre alapozva, amikor a lényeges ekvivalencia vagy felváltó anyagokról beszélünk, akkor meg kell nézzük, hogy milyen lehetőségek vannak, és pontosan erről kell tárgyalnunk, és remélem, hogy aktív részvételt tapasztalunk majd 2011-ben is az önök részéről. Aztán a, a környezet és kockázati értékelés, a környezeti értékelési eljárásunkat a kéréseknek megfelelően áttekintettük. Ez egy olyan módszertan most, amivel a hosszú távú hatásokat lehet felmérni, a GMO-k hosszú távú környezeti hatásait. Ez lehetőséget ad arra is, hogy több adatot, több információt gyűjtsünk, és garantáljuk, hogy mind a közegészségügy, mind a a területen megfelelő lesz. Jó. Ja. Következő kérdés. Van még rá? Igen, rákérdezném? Igen. Tíz másodperc. Jó. Akkor mi vagyunk a kísérleti nyulak. Miért nem kér akkor plusz tesztet, amikor egy termékre különböző kombinációk vannak. Ez miért nem kérik újra, hiszen ez egy rövid idő, és az eredetiben csak a táp minőségét ellenőrizték. Be, um, uh, it would not um, um, be um, reflecting the reality to say that. Úgy gondolom nem tükrözni a valóságot az, hogyha azt mondanánk, hogy kizárjuk annak a lehetőségét, hogy például a 90 napost is csekket is, vagy ellenőrzést is alkalmazzuk, de azt, az is igaz, hogy nem lenne helyes szisztematikusan a kezdet kezdetétől kérni ezeket a, a teszteket, hanem meg kell határoznunk, hogy milyen körülmények között. A különböző szakértőkkel tárgyaltunk erről a kérdésről, már 2011-ben is, korábban is folytatjuk 2011-ben is. Frederik Ries. Frederik Ries. Merci, Monsieur le Président. Euh, une dizaine de questions au moins. Köszönöm, elnök úr. Majdnem tíz kérdés merült fel azzal a kérdéssel kapcsolatosan, hogy hogyan tudják garantálni a függetlenségüket a, az ügynökségnél. Meg kell nézni tehát az elveket, meg kell nézni, hogy milyen módon dolgoznak Lepszánál, és szerintem ezen kell beszélni. Nos, a bizottság mindenképpen előáll egy javaslattal, lesz egy javaslat, amelyik tehát megjelenik. Én szeretném tudni, azt hiszem, hogy szeptemberben volt egy jelentés az ügynökség részéről, így a, a posztani, a miszfenollal kapcsolatos kérdés felmerült. Nagyon sokáig beszéltünk erről, több mint 50 tanulmányból kettő volt az, amelyik ennek az anyagnak a káros mi voltát fejtegette. Nos, a panel egy kisebbségi véleményt adott ki, amelyet senki nem követett. Nos, az a kérdésem, hogy önnek mi a véleménye erről az anyagról kapcsolatosan? Való igaz, ez a panelt foglalkoztatta körülbelül 6 hónapig. Ez a bisphenol téma nagyon fontos. Azt mondhatom el, hogy a mi tudományos véleményünk ezzel kapcsolatban nagy mértékben azt vizsgálta, illetve nagyon ö, méreható ö, tanulmányt végeztünk, a, a szakirodalmat átvizsgáltuk, és ö, miközben azt mondtuk, hogy nem fogunk ö, a az elfogadható szinten változtatni, azt tapasztaltuk, hogy más szervezetek is a világban, hogy egyes tanulmányok, ahogy ön is mondta, ezeket a hatásmechanizmusokat tapasztalták, de ugyanakkor ezeknek voltak hiányosságaik is, tehát a bizonyosság nem volt feltétlenül megalapozott, és ezt alkalmazták a kockázatkezelők is, különösen azért, mert nagyon fontos azt kimondani, hogy a munkacsoport, amit létrehozott a WHO néhány héttel ezelőtt, ugyancsak azonos következtetésekre jutott, mint mi. Ami fontos véleményünk szerint, hogy a továbbiakban is megfelelő módon fejezzük ki a bizonytalanságot, mert a kockázatkezelő az mindig azt, azt vizsgálja, hogy mennyire bízhat meg az adott helyzetben, amit a tudósok leírnak. És ez attól is függ, hogy milyen a társadalmi vita, a, hogy hová teszik a hangsúlyokat, a bizonytalanságra vagy a bizonyosságra és ez fontos az óvatosság szempontjából is. Tehát úgy érezzük az EFSA-nál, hogy tovább kell folytatnunk a kutatásoknak a nyomon követését az elkövetkezendő hónapokban, években, és a vegyi anyagokat is ki, meg kell vizsgálnunk, amit a, amivel helyettesítjük a bisphenol mert ugye fontos, hogy valami mással helyettesíteni kell, valami olyan, ami viszont biztonságos. Oui, merci. Je, je comprends la Köszönöm szépen. Igen, megértem az önálláspontjának a nehézséget, de az az igazság, hogy a, az ő mandátuma során már hallottunk ilyen jellegű beszélgetéseket, hallottam már például egy ilyen beszélgetés, egy vitát, ami az elektromágneses hullámok egészségre, eh, egészségi kihatásairól szólt. Én ezt említette ami az Eurobarométert illeti, mondta az, hogy mennyire jól fogják a különböző üzeneteket, illetve a kommunikáció a médiákon keresztül. Nos, én követem ezt az anyagot, ez nem az ön szerepe esetleg, mert ön először az elsődleges társadalmi kérdésekkel foglalkozik. Ön a következő években mit szeretne tenni annak érdekében, hogy ráfokuszáljon erre a kérdésre is a munkájában? Jó. I, I would agree with you that um, we... Abban egyetértek, hogy a kommunikációnak hatékonyabbnak kell lennie. Ezt az elmúlt évekből már megtanultuk, amikor a kommunikációban kísérleteztünk. Ezért kell azt is biztosítanunk, hogy a forrásokat a lehető legjobban felhasználjuk. Egy tematikusabb felfogást kell majd kidolgozni a kommunikációra vonatkozóan, különösen azokra a területekre, ahol nem tudtuk még elmondani, hogy hogyan befolyásolja a munkánkat a közegé- munkánk a közegészségügyet. A szónózissal kapcsolatban például, ami nagyon fontos, úgy gondolom, hogy Európában nagyon jól haladtunk előre ennek a patogénnek a csökkentésével az élelmiszerláncban. Ez például egy konkrét eset, ahol el lehetne mondani, hogy mi az EFSA szerepe, és azután elmondani, hogy hogyan lehet a, ezeket az eredményeket a tagállamoknak, a biztosnak, a kockázatkezelőknek felhasználni, stb. Jelentősen nem fogja megváltoztatni a kommunikációt, de a, a kommunikáció módját hatékonyabbá teheti meg kell néznünk, hogy mely területeket akarunk kommunikálni, például, hogy miért fontos eh, az export, az EFSA munkája más szervezetekkel kapcsolatban, hogyan tudjuk a, az érdeke ellentéteket eh, elkerülni, és, eh, hogyan, és miért van az, hogy soha nem dolgozunk olyan szakértőkkel, akik ágazata vagy más szervezetekkel nem voltak kapcsolatban, mert ugye ez nagyon fontos volt az elmúlt 10-15 évben. Linda McEwen. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak hívják önöket, de környezeti hatásokkal is foglalkoznak, például a GMO környezeti hatásával, a klónozásnál, az állatjóléttel milyen egyensúlyt tudnak hozni a munkával. Mi az, élem, az e először? Például, amikor a klónozásra van szó, akkor nekünk azt mondták, hogy az EFSA szerint az élelmiszerbiztonság szempontjából biztonságos. Tehát van-e ilyen súlyozás, hogy egyiket fontosabbnak tartja, mint a másokat a döntésnél, mint például a klónozásnál vagy a GM-eknél? Vajon az élelmiszerbiztonság megelőzi, vagy fordítva Um, Nem, véleményem szerint valójában az élelmiszer biztonság vagy a hatás az emberi egészségre a legfontosabb feladatunk, ami van. Tehát ezzel kezdeném. Tehát amikor vizsgálunk és értékeljük a technológiákat, vagy egyebet, azt más aspektusokat is vizsgálunk, és ez egyébként nagyon sokat fejlődött az állatjólét, környezetvédelem, környezetre gyakorolt hatás pozitívuma. Ez egy integrált megközelítés, és ebből lesz egy átfogó vélemény. Sosem szabad elfelejteni, hogy a legfontosabb elem az mégiscsak a biztonság. Tehát a multidisziplináris eh, szakvéleménnyel Európában a munkatársainkkal és a külső munkatársakkal együtt eh, eddig mindig sikerült ezt az integrált megközelítést alkalmazni. Tehát nem olyan nincsen, hogy csak a biztonsággal kapcsolatban mondunk véleményt, hanem egyéb eh, elemekkel is kitérünk, amelyek önöknek, mind kockázatkezelőknek mondjuk fontosak. Ez az átfogó megközelítés. Tehát sosem szabad elfelejteni a biztonságot dolgot, amikor mondjuk például az állategészséget vizsgáljuk. És ez nagyon fontos, és ennek a továbbiakban is így kell lennie a munkánkban. Tehát sosem nézik azt, hogy valamennyire, mennyire kívánatos, hogy valamit csináljunk, hogy mennyire lenne fontos az, hogy mondjuk klónozott hús legyen, vagy másik, amit Julie Görling mondott, hogy a nemzeti élelmiszer ügynökségek és az Európa Európa, hogy az európai szint ki fogja váltani a nemzeti szintet. Ez már ez történik, vagy pedig ö, kettőződés lesz, és akkor nem megspórolunk, hanem még több pénzt költünk. Nem hiszem, hogy az a, a vizsgálnánk azt, hogy mi lenne a kívánatos, hogy egy adott technológia vagy termék kívánatos-e, hanem amikor megkérdeznek minket, hogy mennyire hatékony egy adott termék, akkor persze világosgáljuk azt, hogy mit fog ez a termék hozni, lesz ennek valami előnye akár a gazdálkodónak, az államnak, az állatnak, amelyik megeszi, vagy a környezetnek, vagy a fogyasztónak ad-e valamit ez a termék, hogyha ezt fogyasztja. Tehát ez nagyon hasonlít ahhoz, amit ön mond, hogy a terméknek a kívánatossága. Ez benne van a tevékenységünkben, ez fejlődik és foglalkozik ezzel a kérdéssel. Ami a más a mandátumunk, mint a nemzeti élelmiszerbiztonsági ügynökségeknek, és úgy gondolom, hogy e tekintetben nincsen verseny a kettő között. Az EFSA soha nem vizsgál olyan kérdéseket, amik csak helyi szinten vagy nemzeti szinten eh, fontosak, relevánsak. Nekünk olyan kérdésekre kell összpontosítanunk, ami uniós szinten fontos. De ahhoz, hogy ezt elvégezhessük, ehhez adatokra van szükségünk a nemzeti élelmiszerbiztonsági ügynökségektől, hozzá kell, hogy férjünk az ő szakismeretükhöz, tudásukhoz. Tehát egy olyan rendszert kell ki dolgozni, ahol az EFSA rákapcsolódik a nemzeti e, élelmiszerbiztonsági ügynökségekre. Danke, Gardini. Elizabeth Gardini, köszönöm. Köszönöm, elnök úr, asszony. Nagyon sok dolog elhangzott, és köszönöm szépen, hogy alkalmat adott arra, hogy ezeket megbeszéljük. Vissza szeretnék térni egy pillanatra az Art Claims eh, kérdésére, mert nagyon sok eh, kétei van az EFSA-nál az, az úgynevezett funkcionális art claims-re azok a gyógyszerészeti eljárásokat, amelyeket e, alkalmaz az ügynökség, a hivatal, azok e, sok esetben ellentétes következtetésekre jutottak, mint azok a e, tudományos kutatások, amelyek máshol vannak a az élelmiszeriparban. Ami az munka mennyiségét illeti, Ráadásul van egy új szabályozás is a, táj, a fogyasztók tájékoztatása szempontjában. A költségvetés emelése és a személyzet emelésen túl milyen egyéb tanácsai lennének arra, hogy az ügynökség működését jobbá tegye? Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy az a munka, amit mi végzünk, és az egészségű kapcsolatos megkeresések, kérelmeket, azon mandátumon belül végezzük, amit a jogalkotótól kapunk, illetve a kockázatkezelőktől. Biztosítanunk kell, hogy biz, tudományos érvekkel támasszuk alá a kérelmeket, és ez egy nagyon igényes koncepció, ezen dolgozunk. Kidolgoztunk egy útmutató dokumentumot, ami az iparágak is segít jobban megérteni, hogy mik a követelmények, mit fogunk tőlük kérni, ahhoz, hogy ezt értékelni tudjuk, és hogy hogyan fogjuk értékelni az adatokat, amelyeket nekünk beküldenek. Úgy gondolom, hogy a kérdése összefügg azzal is, hogy hogyan tudjuk javítani a párbeszédet azokkal, akik adott esetben, hogyha elutasítást kapnak, azok vissza tudnak-e jönni, és tudnak-e új kérelmet előterjeszteni? Ez is egy nagyon fontos kérdés. Számos munkacsoportot bontakoztattunk ki, amik ettől a héttől indulnak, meghívunk iparpoli szakembereket, és például az immunitással foglalkozó munkacsoport. Most arról vizsgálódunk, hogy mi a, he, a táplálkozástudományi szempontból ennek a jelentősége, és az ipar és az EFSA szakértői véleményt cserélnek azért is, hogy jobban megértsük egymást, és a jövőben ezt még jobban szeretnénk alkalmazni. Ami a, az egészségügyi ö, követelményeket illeti, a prioritásokra koncentrálunk, a bizottsággal szorosan együttműködünk, és sikeresek voltunk a tekintetben, hogy a bizottság meghatározta, hogy hol vannak a prioritások, és például a botanikus termékeket most egy picit félretettük, a jövőben majd valószínűleg ezek visszajönnek. Itt nagyon fontos a bizottsággal folytatott párbeszéd és interaktivitás. Ez egy nagyon igénybevevő munka, nagyon sok termék van, nagyon sok kérelem, és ezekre meghatározott határidőn belül kell az EFSA-nak reagálnia. Akkor most a következő kérdéssor következik. President, Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék visszatérni az alapkérdéshez, ami az egész eh, meghallgatásban fontos. Egyrészt a minősége a tudományos szakvéleménynek, a, és a GMO-k, és a függetlenség. Tudom, hogy ön is tudja, hogy mik a fő problémák én azt szeretném, hogyha ismételten felvázolnám, mert én ismerem a választ, de lehet, hogy a kollégáim nem. Tehát szeretném, hogyha még egyszer felvázolná, hogy hogyan biztosítja azt, hogy a lehető legjobb tudományos szakvéleményt kapja. Hogyan tudja azt biztosítani, hogy fiatal, dinamikus tudósok menjenek Palmába. És hogyan biztosítják azt, hogy az emberek megfelelően dolgoznak, és akkor nincs elég idő, hogyan tudják ezt, és a mandátumnak is megfelelni, a mandátumnak és a státusznak, mennyire nehéz ki bővíteni a feladatokat, figyelembe véve mindazt, amit a társadalom elvár, nem csak a tudományos véleményt, hanem például a klónozott állatokkal kapcsolatban. Mennyire nehéz mindez, és esetleg azt is elmondhatná a végén, hogy ön mit szeretne, hogyha lenne? Am Ende der Fragerunde sind hat Dagmar mir das Resümee abgenommen. Also Nos, a kérdésforduló végén járunk. Én már többen is összefoglalták nagyjából azt, amit én szerettem volna mondani. Valóban a bizottság aggódik az élelmiszeripari termékek biztonságát illetően, ugyanakkor szeretne a természetet is érintetlenül meghagyni és megovni. Ez így a megközelítésünk. Beszéltünk a tanulmányok minőségéről, a függetlenségről az EFSA-nak, a megelőzésről, mindezeket a kérdéseket érintettük a hozzászólások alapján. Még adunk 5 percet Zseszlenanel asszonynak azért, hogy válaszoljon az utóbbi kérdésekre. Parancsoljon, hölgyem! Um, Köszönöm szépen. Tény és való, ahogy ön is mondta, nagyon nehéz a munkánk, de nagyon fontos. Biztosítani kell, hogy az élelmiszerbiztonságot, a környezetet, az állati jólétet Úgy gondolom, hogy jó a kiinduló pontunk mindehez. Már nem kezdők vagyunk az önök támogatásának köszönhetően is. Sok munkát végeztünk annak érdekében, hogy javítsuk munkamódszereinket. Az eljárások jobbak, karcsúbbak, forrásaink is jobbak belső-külső egyaránt, és lényegesen javítottuk a tagállamokkal a tudományos együttműködést, ami korábban 2007-ben még nem volt. Diversifikáltuk lényegesen a multidisciplináris szakértelmet is, amelyhez hozzáférünk. Ugyanakkor pedig elismerjük az is, és ez egy nagy kihívás, hogy egyre nagyobb igény van a munkára. Mint mondtam, 900 tudományos kérelem érkezett a bizottságtól. Majdnem a két duplája a tavainak, És ezt látni kell, ezt szerettem volna önöknek elmondani. Az a tény, hogy már ma megpróbálunk mindent eh, javítani a rendszereinkkel, biztosítani azt, hogy a lehető legnagyobb for, eh, legjobban használjuk fel a forrásainkat. És amit Elangasszony is mondott, nem csak arról van szó, hogy pénzt vagy alkalmazottakat kérünk, hanem mi magunk is eh, jelentős erőfeszítéseket teszünk. Fel kell ismerni az élelmiszer jelentőségét életünkben, egészségünk szempontjából. Figyelembe kell venni, hogy mennyire fontos az élelmiszer és mezőgazdasági ágazat Európa gazdaságában. Figyelembe kell venni, hogy az önök, mint kockázatkezelők igényét is te, ki kell tudni elégíteni a környezettel, előnyökkel, a környezeti hatásokkal, stb. kapcsolatban, hogy a vitában részt vehessenek, és segítünk, és segíteni abban, hogy döntéshozatalukat tudományos alapokra tudják helyezni. Biztosítanunk kell azt, és azt hiszem, hogy azokra a kérdésekre mind választ adjunk, amelyeket ma feltettek, az átláthatóság, a bizonytalanságok, a, a nyitottabb párbeszéd, még azokkal is, akik megkérdőjelezik a tudományos véleményünket. Nagyon fontos, hogy elismerjük, hogy igen, fontos a tudományos véleményünk függetlensége, de ugyanolyan fontos, hogy azt is garantáljuk, hogy azokkal beszélünk, akik nem mindig, hogy beszéljünk azokkal is, akik nem mindig bíznak a véleményünkben, hogy megnézzük, hogy miért, és hogyan lehet a tudományos véleményünket jobbá, átláthatóbbá tenni, a bizonytalanságokat hogyan tudja jobban kezelni, hogyan tud olyan kérdésekkel foglalkozni, azokkal a tudományos kérdésekkel, amelyel a, tár- amelyel a társadalom foglalkozni kíván. Ezen kívánunk dolgozni a következő években, és remélem, hogy sikerül továbbra is megkapni önöktől, az önök szakbizottságától is azt a támogatást a következő évben, amit eddig kaptunk. Köszönöm. A meghallgatás végére értünk, köszönöm minden kollégának a kérdéseket, és ezt lenne asszonynak a válaszokat. A koordinátorok 15 órakor találkoznak. A bizottsági levél megírása véget is, amely a mostani meghallgatás értékeléseként került tulajdonképpen majd megfogalmazásra, és 16-kor folytatjuk a plenárist Jacqueline McRaytel, aki a környezeti ügynökség asszonya és a környezet európai állapotával, kihívásaival, perspektíváival foglalkozunk. Köszönöm, lezárom az ülést.